Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann fangen wir an mit. Kedves kollégák! Szeretnénk megkezdeni a mai ülést. Ordnungspunkt 8 auf. Rögtön a nyolcadik napi rendi ponttal kezdeném. Várok egy kicsit, hogy mindenki letelepedjen. Acht, äh, da geht es um den Sachstand zu den laufenden Trilogverhandlungen. A háromoldalú egyeztetésekre vonatkozó tárgyalásokról äh, lesz most egy beszámoló. Eddig egy ilyen alkalom volt. Autonomen Handelsmaßnahmen az autonóm kereskedelmi intézkedésekről szól ez a nyugat-balkáni régió vonatkozásában ez tegnap volt ez az egyeztetés, és bizonyára emlékeznek, hogy három olyan terület volt, amelyekkel kapcsolatosan módosítókat nyújtottunk be. Az első technikai változásokat jelentett, az idő múltával bizonyos rendelkezések idejét múltá váltak, a másik pedig eh, a végrehajtás és a delegált eh, aktusok eh, kérdésköre volt. Ez nagyon lényeges, politikailag súlyú kérdés volt, hiszen nagy hatással van ez arra, hogy a nyugat-balkáni térsége kapcsolatosan hogyan lépünk tovább. Eszmecsere volt a különböző álláspontokkal kapcsolatosan, és ez nagy csalódást okozott, ugyanis a tanácsnak nem volt tárgyalási mandátuma. Vagyis csak a technikai módosítók vitájára volt lehetőség, ami azt jelenti, hogy a kilenc kérdésből csak egyet tudtunk tartalmilag foglalkozni. A politikai kérdésben a végrehajtás és delegált aktusok tekintetében a tanács nem is igazán bocsátkozott vitába. Az egyetlen esélye az előrehaladásra, hogyha a tanács megkapja a tárgyalási felhatalmazást, és hát ezzel az üzenettel mm, függesztettük fel a tárgyalást, ami majd folytatódni fog. Körülnézek, hogy kérje valaki ezzel a témával kapcsolatosan a szót, úgy látom nem. Akkor elérkeztünk a kilencedik napi rendi ponthoz. Amikor is a szakbizottságunk álláspontját kívánjuk kialakítani az Energiaunióval kapcsolatosan. Klaus Buchner nek adom meg a szót. Äh, Valóban véleményre vagyunk illetékesek, és a véleményeket csak a röviden fogalmazhatjuk meg. Ezzel együtt módosítók nyilvánvalóan születtek majd, és ezáltal még tartalmasabb lesz a véleménytervezet. Arra törekedtem, hogy egyfajta konszenzus alakítsa ki az árnyék jelentéstevők között. nem arról van szó, hogy az egész frakciónknak az álláspontját tükrözze a vélemény, mégis megpróbáltam a közös pontokat kidomborítani. Úgy gondoljuk, hogy az Energia Unió teszi lehetővé a biztos ellátást, a versenyképességet is így módon tudjuk biztosítani, és a fenntarthatóságot. Amennyiben csökkentjük az energia igényeinket, és amennyiben a megújuló energiákra appellálunk, annál inkább tudjuk az ellátást biztosítani. Ezen kívül a hálózatokkal kapcsolatosan emeljük ki, hogy mennyire fontosak ezeknek a kellő működtetése. Közös kell, hogy legyen a beszerzés is, ez erősítheti a pozíciónkat a beszállítókkal való tárgyalásokban. Tehát ez egy alapvető tényező, és nagyon lényeges az, hogy a külkereskedelmi szempontokat is kellő módon érvényesítjük a harmadik országokkal való együtt együttműködés pedig megerősítése kerülhetne, mihelyest találnánk olyan szabványokat, normákat, amelyek kellő módon tudunk érvényesíteni, főként Kína irányában. Aztán ott van a tárolásnak a kérdése, az energiaforrásoknak a tárolásának a problematikája. Hogyan lehet ezen felül fenntartható és felelős energiapolitikát véghez vinni. Ez idáig, ez kellő módon még nem sikerült kidomborítanunk, kidomborítanunk a szövegtervezetben. Amennyiben 30% fölé kerül a megújuló energiának a felhasználása, akkor a tárolás kérdése még alapvetővé válik, ezen tárolási módozatok nélkül nem lesz működőképes ugyanis a rendszerünk. Most tehát arra van szükség, hogy a különböző akadályokat lebontsuk, az administratív akadályokat. A hatékonyság az energia területén azt is jelenti, hogy meg kell erősítenünk azt. Arra van szükség, hogy a hatékonyságot fokozzuk a megújuló energiák felhasználása területén különösképpen. Ne feledkezzünk meg arról, hogy az energia importja milyen súlyjal jelentkezik a külkereskedelmi mérlegeinkben. Alapvető fontosságú kihívás az, hogy csökkentsük ezen függést. Nagyon jelentős tehát a kereskedelmek a kérdése az energia területén, és hát egy álnokság lenne az, hogyha belsőleg nagyon magas normákat érvényesítenénk, miközben a külkereskedelmi viszonylatokban ugyanezen szabványoknál igénytelenebbek lennék. Aztán ott vannak az üvegházhatású gázok. Nyilvánvalóan nem a mi szakbizottságunknak a hatásköre ennek minden szempontját felülelni, de arra van szükség, hogy ne piszkos energiaforrásokat importáljunk más kontinensünkről. Ennyit erről, és hát most állok elébe, meghallgatom az önök véleményét, mit kívánnak beépíteni ebbe a jelentés tervezetbe, illetve hát véleménybe. Elnök, köszönöm szépen, most pedig megadom a szót a az árnyék jelentés tevőnek Fiszvász a szó először is. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan Salvatore Csikó kolléga nem tudott eljönni, helyette szólalok fel és ezt ráadásul olaszul fogom megtenni. Az Európai Unió számára ez óriási kihívást jelent, és ezek a kérdések egyre komplexebbek, ezért eh, unióként nagyon fontos, hogy elfogadjuk azokat az intézkedéseket, amelyekre a megfizethető és eh, biztonságos energiaellátás eh, szempontjából szükségünk van. Nagyon fontos, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy az olajból 90%-ot, a földgázból pedig 66%-ot importál Európa. A, az import 90%-át közlekedésre használjuk felszállításra. Itt Európában az áramárak és a gázárak 30%-kal magasabbak mint az Egyesült Államokban. Politika Európán. Éppen ezért egy becsvágyó politikára van szükség, amely az Európai Unió fogyasztóit, vállalkozásokat és a családokat biztonságos, versenyképes és fenntartható ellátási rendszerrel látja el. Ehhez az európai energetikai rendszerre átalakítására van szükség, annak érdekében, hogy a határokon átnyúló módon is szabadon áramoljék az energia, az energiaforrások, különösen az energiahálózatok stratégiai ö, részében. Biztosítani kell, hogy a fogyasztók maguk aktív szerepet játszhassanak a rendszer kialakításában, felhasználásában, és arra van szükség, hogy a nemzeti politikákat koordináljuk európai szinten. Meg kell akadályozni, hogy energetikai szempontból elkülönült, szigetszerű területek jönnenek létre, és biztosítani kell azt is, hogy az interkonnexió, tehát az összekapcsolás az elektromos hálózatban is működjön. 12 tagállam <clears throat> már működteti az összekapcsolást, de ez még mindig csak 10%-ot teszi ki Dánia, Portugália, Észtország, Lettország, Litvánia, Egyesült Királyság, Spanyolország, Ciprus, Málta és Lengyelország. Ezek az országok és ugyanakkor vannak földrajzilag elkülönített és a hálózatban nem kapcsolódó területek, éppen ezért arra van szükség, hogy olyan infrastruktúrális intézkedéseket alkalmazzunk, melynek segítségével az energiaellátás biztosítható és az összekapcsolás elve is teljesül. <clears throat> Megfelelő pénzeszközökre van mindehez szükség, hiszen az interkonnexió projekteket igényel, a projektek pedig pénzbe kerülnek. 2014. októberében az Európai Tanács döntött erről a kérdésről. Azt tehát a kívánatos, hogy befejezzem, hogy az Európai Unió megfelelő módon jelenjen meg, a súlyának megfelelő módon jelenjen meg a világ energiapiacán, és ugyanakkor egy inkluzív, bevonó, integráló energiapiacot hozzon létre. Olyan ö, energiapiacra van szükség, amely a forrásokat is ö, kellőképpen használja föl, és ugyanakkor biztosítja azt is, hogy a stratégiai régiókkal is kapcsolatban legyünk Törökország, a közel-kelet, Nigéria, illetve a Fekete-Afrikai térség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, a szociáldemokraták nevében én vagyok az előadó, az árnyék előadó, és meg szeretném először is köszönni az előadónak a munkáját, nagyon fontos szempontokat vetett fel, Három kiegészítést szeretnék tenni. Az első az energia megállapodás. Fizasz úr már beszélt rólam, hogy mi, mint Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság ki kell, hogy hangsúlyozzuk, hogy az energia, hogy egy kereskedelmi megállapodásokban, melyeket újonnan megkötünk, egy külön energiafejezetet kell biztosítani, melyel is azt tesszük világossá, hogy a energiaellátás diversifikációját fontosnak tartjuk, ugyanakkor promotálni akarjuk a megújuló energiaforrások ügyét, illetve az energia takarékosság kérdését. A kereskedelmi szerződések által is. Így, tehát lehetőség szerint megfelelő támogatást biztosítunk energiapolitikai céloink számára. Azaz tehát fontosnak tartom, hogy energia fejezeteket E, nyissunk a kereskedelmi megállapodásokban is. Ezt a második fejezetben szeretném látni, egyébként a második pont után szeretném látni a jelentéstervezetben. A hetes pont, amely a szerződéses együttműködésről szól, ezt egy picit pontosabban fogalmaznám meg. Tegyük világosabban, hogy az energiaszerződések áttekintendőek, hiszen a tagállamok különböző államokkal már kötöttek bilaterális energiaszerződéseket, és nem vagyok róla meggyőződve, hogy ezek mindig az európai érdekeknek felelnek meg. Úgy gondolom tehát, hogy az energiaellátás helyzetét általánosságban kell megvizsgálni, kitekintve az egyes meglévő szerződésekre, Ráadásul az ilyesfajta energiaszerződések jövőjére is gondolnunk kell. Egy törvénytervezetet, illetve jogszabálytervezetet készítettünk el ezzel a kérdéssel kapcsolatban, még az ukrajnai válság előtt is. Ebben az időszakban a tagállamok meglehetősen visszafogottak voltak a tekintetben, hogy a bizottságnak milyen szerepet juttassanak az ilyesfajta energiaszerződések kitárgyalásában. Az ukrajnai válsággal megváltozott a helyzet, Mi több elhangzott az a politikai igény, hogy az energiaszerződéseket közösségi szinten kössük meg. Ezért úgy gondolom, hogy a meglévő energiaszerződésekre vonatkozó jogszabályok revíziójáról érdemes volna beszélni. Egyéb iránt maga a jogszabály is beszél egy revíziós határidőről, áttekintési határidőről, ezen felül pedig a jövőbeli energiaszerződések megtárgyalásának kérdését is fontosnak tartom, annak érdekében, hogy koherensen járjunk el, és esetleg a 7-es vagy a a 9-1-8-as pont kiegészítéseképpen azt is tisztázhatnánk, hogy az energiaszerződések milyen konkrét részeket tartalmazzanak, például a kölcsönösség, illetve a reciprocitás tekintetében, de a normák, sztenderdek tekintetében is, illetve az európai jogszabályoknak való megfelelésről szóló kijelentések tekintetében is. Ezek lettek volna az én észrevételém, most pedig nem már. Kösz, Köszönöm szépen, kollégám nevében beszélek ma délelőtt. Köszönöm szépen az előadónak a munkáját. Az ECR sok mindent üdvözöl ebben a véleményben. Például, hogy energiahatékonyabb, költséghatékonyabb és önfenntartó energiapiacra törekszünk. Az energiafejezeteket a kereskedelmi megállapodásokba is be kell illeszteni a piaci hozzáféréssel együtt, így Üdvözöljük ezt a véleményt, hogy csökkentsük a függőségünket. A nemzetközi kereskedelem fontos szerepet játszhat a technológiák fejlesztésében, ugyanakkor van néhány pont, amelyeket szeretnénk még megemlítve látni. Például a saját energia energiaforrások és az energiatermelés kérdését nem szabadna kihagyni ebből a véleményből. A hosszú távú EU cél az, hogy az olyan intézkedéseket részesítsük előnyben, amelyeket az nemzetközi közösség is támogat. Csökkentve a nemzetközi feszültségeket. A WTO a legalkalmasabb fórum ezeknek a tárgyalásoknak. Szeretnénk, hogyha ez a véleményben is tükröződne, ez az ECR véleménye. A 13 másik WTO taggal megállapodást kötöttünk termékekre, technológiákra, amelyek hozzájárulnak a klímavédelemhez, a környezetvédelemhez és a fenntartható fejlődéséhez. 2015-re reméljük, hogy lezárulnak a tárgyalások. Köszönöm szépen. Thanks a lot. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Kettő-három dolgot szeretnénk még kiegészítőleg hozzátenni, miközben teljes mértékben egyet tudok érteni a jelentés készítőjével. Nos, úgy gondolom, hogy nagyon fontos kérdésről van szó, csökkentenünk kell mindenképpen a függőséget az importoktól. Nem csak a koszos energiák tekintetében, persze ez önmagában nagyon-nagyon fontos az éghajlatváltozás tekintetében, de van egy nagyon lényeges további mozzanat nevezetesen az önállósága, az európai függetlenség, amely stratégiai fontosságú. Úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen ki kellene domborítani a véleményünkben, és így mortokban tudnánk utalni is a különböző konfliktusos övezetekre, a destabilizált övezetekre, tehát ez a függetlensége az Európai Uniónak energetikai szempontból meghatározó fontosságú a következő években ez így lesz. Egyebekben persze teljesen egyet tudok érteni a jelentés készítéjével, tehát nyilvánvalóan a megújuló energiákra, a tiszta energiákra van szükség, a koordinálásra, a nemzeti politikáknak a szintjén, az innovációra is szükség van, és amit még kiemelnék tehát az az, hogy stratégiai fontosságú kulcskérdés az, hogy hogyan képes az Európai Unió eldönteni, hogy függetlenség legyen, független legyen teljes mértékben is önálló az energiapolitikájában. Ähm, Helmut. Köszönöm szépen, Helmut a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, én is köszönöm Buchner úrnak a jó kiinduló anyagot. Ez számunkra, a szakbizottság számára nagyon fontos ügy. Már második véleményt készítjük ebben a témakörben, és Megállapítom, hogy a tervezetben megfelelő megfogalmazásokat találunk, és a tervezet maga kiegyensúlyozottságra tör. Mint hogy nem én vagyok az, aki most mindenkinek meg kell, hogy feleljen, ezért a frakció nevében néhány észrevételt szeretnék tenni. Az energia fejezetek felvétele, erről szól ugye a kettes pont, támogatandó, de ugyanakkor szkeptikus vagyok. Például a fracking gáz, vagy pedig a homokból kinyert kőolaj importjával kapcsolatban szkeptikus vagyok. Éppen ezért főleg a megújuló energiaforrások és a decentrális technológiák nemzetközi <clears throat> támogatása mellett szállunk sikre. Erről szól a hatos pont egyébként mert hogyha csak a nagy energiakoncernek igényeit veszük figyelembe az energia megállapodások során, akkor ne csodálkozzunk, hogy az olyan innovatív cégek, mint a Tesla az USA-ból például beelőz bennünket. Úgy gondolom, hogy a decentrális energiaelőállítás az intelligens irányító rendszerekkel való összekapcsolása által a jövő megoldását jelenti, ezért úgy gondolom, hogy az ipari szakbizottsággal um, együtt érdemes úgy megfogalmazni a szöveget, hogy az intelligens energia előállítás kérdését hangsúlyozzuk ki, valamint a fejlesztési szempontokat is kidomborítsuk kereskedelmi szempontból, és így az Európai Unió más szakpolitikáival közelítsük ezt az anyagot. Támogatom Buchner kollega véleményét az energia takarékosság kérdésében és a különböző energiaformák költségeinek összehasonlíthatóságáról mondottakat is. Például Németországban látjuk, milyen sokba kerül a atomőrűművek bezárása, és hogy mennyibe, milyen költségeket ró a jövő generációjára a fűtőelemek tárolása és mint hogy tudom, hogy ön egyéb iránt ennek a területnek a szakértője, azt remélem, hogy azzal a bejelentéssel, hogy egy-két módosítót be fog még építeni a szövegébe magában, erre vonatkozó módosítókat is beiktat a szövegben. De ugyanakkor óva inteném, hogyha kiszámíthatatlannak nevezi véleményében a nemzetközi erő energiaszolgáltatókat, mikor ezzel nem értek egyet, hiszen sajnos a profit érdekek egy politikai állandósa, állandó tényezőt jelentenek, teljesen mindegy, hogy Oroszországban, az USA-ban vagy az arab világról beszélünk. Hogyha a lengyel, brit és USA tőkecsoportok nemzetközi konszorciumának Szlavijeszki tevékenységét vizsgálom meg, mi szerint, hogy eh, fracking gáz, eh, palagáz eh, termelésre akarnak területet megszerezni, akkor láthatóvá teszem, hogy miről is beszélek, a tőke érdekeiről. Arra is utalok, hogy érdekünk, hogy a fosszilis tüzelőanyagok importját csökkentsük. Ez egyéb iránt sok tagállam kereskedelmi mérlegét javítaná, például Görögországban a napenergia széleskörű kiépítése sokszintű megoldást adhat. Remélem végezetül, hogy az Ipari Szakbizottság ezúttal nagyobb figyelmet fordít a mi szakbizottságunk javaslataira azért, hogy a plenárison is sikerüljön a többséget kikovácsolni. Köszönöm Helmut, hát a remény hal meg utoljára, de néha a remény is elpusztul. Borelli képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Az energia kérdés két típusú kihívást jelent. Az egyik egy belső kihívás, ez a belső piac kérdéseit veti fel, amely még mindig fragmentált. A másik pedig egy külső szerepelvállalásra vonatkozik. A vélemény széles ö, körben beszél a költségekről, a költséghatékonyságról, valamint túl energiaforrások termeléséről. E tekintetben teljesen egyetértek a szerzővel. De egy alapvető szempontot ki szeretnék emelni, mégpedig, hogy az energiakérdések mindig a helyi szinten kell, hogy eldőljenek. Például a fotovoltaika vagy a szélenergia gyakran kevesek e, számára hoz előnyt, ugyanakkor nagy környezetkárosítást jelentenek ezek az erőművek a lakók számára. Éppen ezért tehát megfelelő módon kell nevelni az állampolgárokat annak érdekében, hogy ne fenntarthatatlan életvitát folytassanak, hiszen ez felelőtlen és visszafordíthatatlan károkat okoz a földünknek. Éppen ezért arra van szükség, hogy stabilabbá tegyük ellátásunkat. Norvégia, Törökország, Azerbajdzsán olyan partnerek, akikkel az Európai Unió megerősítheti a sokszínű ellátással kapcsolatos elvárását. A parlament támogatja ezeket a stratégiai döntéseket, ugyanakkor Látni kell, hogy az Oroszországgal való kapcsolatok krízise drámai helyzetet teremtett. Jelzem, hogy az egyes, a vélemény egyes pontjaihoz észrevételeket fogok még tenni, és a hatékonyságra vonatkozó befe- mindenképpen támogatandónak tartjuk. Ugyanakkor kihangsúlyoznám, hogy maguk az állampolgárok sokkal nagyobb szerepet játszanak, erről szól a négyes pont, az energiatakarékossági célok elérésében. A kereskedelmi politika szempontjait ki kell emelni az energiapiacról szólva, és ez nem csak az új piacokra vonatkozik. A ciklusunk során biztos vagyok benne, hogy ezen új piacokra nagy figyelemmel leszünk, például a monitoring csoportokkal, amelyek mondjuk az közép-ázsiai kereskedelmet ellenőrzik. Oroszország és Ukrajna ugyanakkor a múltban és a jövőben is nagy szerepet játszottak és játszanak. Az ötös pont kapcsán pedig a <clears throat> energiaforrások egységes természetéről szeretnék beszélni, illetve ezt szeretném kihangsúlyozni. A bizottság dokumentuma egy belső piacról beszél, illetve arról, hogy szükség van az energiapiac egységes voltát megteremtő infrastruktúrára másrészt ugyanakkor a dokumentum a helyi közösségekről, a helyi szinten való infrastruktúrális beruházások szükségességéről nem beszél. Arra van tehát szükség, hogy elkerüljük, hogy a piac kizárólag a kereskedelmi szereplők érdekét szolgálja, úgy, hogy ne vegye figyelembe a helyi közösségek és az emberek érdekeit. Hiszen a demokratikus ellenőrzés során gyakran előfordul, hogy a szervezet bűnözői szervezetek jelennek meg az ellenőrzést ellátandó intézmények területén, így akadályozva meg az energi- a demokratikus ellenőrzést. A kutatás és a technikai, technológiai fejlődés is nagyon fontos. Köszönöm szépen még egyszer Buchner kollégának a munkát, és köszönöm mindenkinek a figyelmet. Köszönjük szépen. Most pedig Ferrand úr kap szót. Monsieur le Président, mes chers collègues. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Ez a jelentés amellett kapcsolódik, hogy az Európai Bizottság még nagyobb hatalmat kapjon az energia területén, és ezáltal a tagállamoktól vonjanak el hatalmat, szuverenitást világpiaci termékről van szó, és természetesen ennek a kicsúcsosodását észleljük most itt. Azt látjuk a jelentésben, hogy arra törekednek, hogy ne vásároljunk több gázt Oroszországtól, ami természetesen az amerikai kormánynak a céljait szolgálja, amely egy keresztes hadjáratot indított Oroszország ellen. Na most ugyanakkor ott van az amerikai palagáz, amely folyékony cseppfolyós állapotban importálva nagyon koszos hatással lenne. Ezen kívül még nagyobb lenne a verseny az energia területén, és ezáltal az árak csökkennének, mondják önök, de sajnálatos módon a legversenyképesebb országok egyben azok az országok, ahol a legmagasabbak az energiatermékek árai. Franciaország, amely arra törekszik, hogy ezen áll versenyt visszaszorítsa, a lehető legalacsonyabb árszinten rendelkezik az európai viszonylatban. Ugyanakkor igaz az, hogy bizonyos atom központok, illetve atomerőművek biztonságosabb akkor, amikor a köztulajdonában vannak, és ugyanakkor felmerül az, hogy a jövedelmezőségük hogyan alakulhat ilyen felállásban. A vállalkozások körébe adni az ilyen típusú nagy erőműveket viszont nagyon veszélyes lenne. A decentralizáció egy dolog, de ugyanakkor a méretarányosságnak a tényezéről ne feledkezzünk meg. Gondolok itt többek között a fotovoltaikos erőművekre 10 négyzetméter terhes felületeken termelni erő elektromos áramot négyszer olyan drága, mint nagy méretben. Ismételten itt felmerül egy ilyen típusú e, ipari kulturális kérdés. A megújuló energiáknak a költsége hatalmas és, hat és belátható időn belül a magánvállalkozások nem képesek arra, hogy ezen a területen kellő módon lépjenek előre. Ugyanakkor az árviszonyat is meg kell vizsgálni a megújuló és az egyéb típusú energiahordozók között. Az elektromos területen bekövetkező változások oda vezetnek, hogy gyengül a fogyasztónak a pozíciója. Azaz az elektromos árak folyamatosan fognak növekedni. Elnök úr, jelentéstevő úr, teljes mértékben következetlenek a következtetéseig, és gyakorlatilag megoldások, a megoldások mind drágábbak lesznek, miközben az árak is egyre inkább feljebb kúsznak. Köszönöm. Ima. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék rámutatni, hogy mennyire lényeges ez a vélemény az Európai Unió számára, illetve a mi szakbizottságunk számára is. Kiváló munkát végzett az előadó, gratulálok neki, és egyetértek azokkal a módosítókkal, amelyeket Lange úr kíván benyújtani. A jelentés eh, néhány pontját eh, talán tovább kellene konkretizálni azokról az intézkedésekről szólva, amelyeket meg kellene erősítenünk. Véleményem szerint eh, ki kell hangsúlyozni az megújuló energiaforrások és az egyéb energiaforrások arányának fogalmát, illetve a mennyiségi javaslatokat is ki kellene hangsúlyozni. Egy új kötelező célt is megfogalmaz eh, ez a vélemény az összekapcsolódások számára. Ezeknek megfelelően kell működniük hatékonyan, enélkül energiauniót nem lehet elképzelni, és energiaunió nélkül nem maradhat fenn az Európai Unió. Nagyon fontos valami, ami egyébként közvetlenül kapcsolódik a mi szakbizottságunkhoz, illetve a kereskedelmi, kereskedelmi védelmi politikához. A határokon átnyúló politikákról beszélek, már ami a széndiokszid kibocsátási technológiákat illeti. Hatékonyságra van itt szükség, a fenntartható fejlődés érdekében és a környezetvédelem érdekében, és ezért méltányos feltételeket kell kialakítani. Továbbra is vannak olyan termékek, amelyek nem felelnek meg a követelményeinknek. Végül pedig tudjuk, hogy ez nem csak gazdasági téma, hanem elvi kérdés is. A véleményben arra is hivatkozni kell, hogy meg kell erősíteni a fogyasztói jogokat, és hogy küzdeni szeretnénk a szegénység ellen. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen. Most pedig a bizottságnak adom meg a szót. Martin Westrop kapszott, parancsoljon. Thank you very much, Chairman, and thank you uh, to the entire committee for um, inviting. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy meghívtak minket ma. Elsősorban azért köszönöm, hogy egyáltalán véleményt kívántak alkotni erről a fontos kezdeményezésről. Az uniónak egy nagyon fontos prioritása az energiaunió a következő évekre nézve. Múlt évben és idén is megerősítette minden érdekelt fél és minden párt ezt a kezdeményezést. Ezért nagyon örülünk, hogy a parlament véleményt kívánt erről alkotni, és Gondolom, hogy az ITRE bizottság alaposan meg fogja ezt vizsgálni. Röviden szeretnék csak szólni, néhány gondolatot elmondani a véleménytervezettel kapcsolatosan, illetve reagálok az előbb elhangzottak közül néhány gondolatra. Üdvözöljük a véleménytervezetet, és nagy részt egyetértünk vele. Nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy az energiahatékonyságon és a megújuló energiaforrásokon és más intézkedéseken keresztül hogyan tudjuk csökkenteni függőségünket az importált energiától. Az világos, hogy egy ideig még nem tudjuk megszüntetni teljesen ezt a függőséget, ezért nagyon lényeges az, hogy diverzifikáljuk az energiaellátást, hogy ez biztos legyen, fenntartható és versenyképes. Mint önök is tudják, aktívan próbáljuk biztosítani, hogy az energiagára vonatkozó rendelkezések szerepeljenek a kereskedelmi megállapodásokban, a különböző tevékenységeinkben próbáljuk ezt érvényesíteni. Köszönjük a támogatást ezen a területen. És van még egy gondolat, amit említenem kell, nevezetesen, hogy jövőre meg fogjuk vizsgálni az IGA döntést, az energia területen ez egy kormányközi megállapodás. A célja, hogy biztosítsuk, hogy a meglévő szabályok megfelelnek az európai joganyagnak, és ezt szeretnénk a jövőben is megerősíteni, ezt a törekvést. A, a gázbiztonsági rendelet felülvizsgálatára is sor kerül a jövőben, a közeljövőben, az átláthatóság érdekében a kereskedelmi szerződések területén. Um, so with this I would like to conclude. Uh, thank you once again for your uh, draft, uh, draft report and uh, uh, sorry draft. Illetve a közbeszerzések területén. Köszönöm tehát a véleménytervezetet, és hogy ilyen elkötelezetten dolgoznak ezen a területen. És a jövőben is szeretnénk közreműködni a parlament munkájában. Um, Köszönöm, Veszop úr. Említette az IGA rendeletet. Érdekelne, hogy hogyan gondolkodnak erről az IGA rendelet felügyelete, felülvizsgálata milyen irányban halad. Lehet, hogy tudnék valamit mondani, de egy kicsit korai volna. Minden esetre a bizottság részéről széleskörű konzultációt indítunk az érdekeltekkel. Jelen pillanatban még nem látunk teljesen tisztán az irány tekintetében. Az unió közleményben februárban is említettük, arra törekszünk, hogy a bizottság erős döntéshozó szerepet kapjon ezen a területen, és a tagállamokat arra kértük, hogy osszák meg velünk elképzeléseiket. Minden esetre, ahogyan ön is közvetve említette ezt a felszólalásában, azt szeretnénk biztosítani, hogy az IGA korrektek legyenek rögtön az elején, és a konkrét eh, javaslatokról most még nem szeretnék beszélni, ez túlzottan korai volna. Köszönöm szépen. Hát most pedig Buchner úr az előadó, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm az érdekes észrevételeket. Természetesen igyekszem majd lehetőségeim szerint az észrevételeket megjeleníteni a szövegben és konszenzus találni, és már örömmel tekintek az együttműködés elébe. Köszönöm szépen. Good. Dann möchte ich Rendben van, a módosítók benyújtásának határideje 17-én van, déli 12 órakor, tehát 17-e déli 12 óra. A jelentés tervezetről pedig szeptember 22-én szavazunk. Tovább megyünk a tízes napi rendi pontra, tartalálására. A parlament szociális és környezetvédelmi, bocsánat, javít a tolmácsag, a milánói és genobai delegációs látogatás. Két szempontot két szempontot vizsgáltunk. Egyrészt a kikötők kérdését vizsgáltuk meg Genovában, másrészt pedig az Expo kapcsán a kereskedelmi politika és a fenntartható agrártermék előállítás kérdését vizsgáltuk meg. Az élelmiszer biztonság és az élelmiszer ellátás kérdéséről volt szó. Kaspari, Fizas, Dakti, Moszka, és Begin kollégák vettek jelen a küldöttségben. Köszönöm mindenkinek, aki eljött. Azt hiszem, hogy ez egy érdekes, jó delegációs út volt, és a legfontosabb kérdéseket meg is vitattuk. Genova kikötőjében a kikötői hatóságokkal és a vám hatóságokkal is felvettük a kapcsolatot, megvizsgáltuk a ügyintézés menetét, és persze fontos ipari szövetségekkel is tárgyaltunk. Így tehát képet alkothattunk arról, hogy a kikötői áru kezelés milyen kihívások előtt áll. A vám vita kontextusában biztos, hogy vissza tudunk majd térni erre a nagyon tanulságos genovai utunkra, utunk tapasztalatára. Az Expo világkiállítás témája éppen az élelmiszer kereskedelem, az élelmiszer biztonság, az élelmiszer ellátás volt. Az Európai Unió pavilonjában vitattuk meg ezt a kérdést, és ezzel összefüggésben megnézhettük magát a pavilont is, és megtekinthettük, hogy hogyan képviselteti magát az Európai Unió a Milánói Expon. Azután a sajtó képviselőivel és az érdeklődő nyilvánosság szereplőivel eszmét cserélhettünk a piaci hozzáférés kérdéséről, az agrártermékek kérdéséről, a biztonsági normák, az agrártermékekre kivetett vámok, a kereskedelem támogatás vagy trade facilitation kérdéseiről, a kvóták kérdéseiről, és persze a GI-ok, -ok, a földrajzi eredet megjelölők kérdéseit is. Ez az olasz mezőgazdasági iparák számára különösen fontos szempont. Lehetőségünk nyílt arra is, hogy helyi és regionális szereplőkkel kapcsolatot tartsunk, és eszmét cseréltünk Európa jövőjéről Last Call Europe 2020 címmel. Szerveztek egy ilyen pódiumbeszélgetést, amelyen részt vettünk, ahol a fenntarthatóság és a szociális felelősségteljes vállalkozások kérdéséről volt szó az Európa 2020-as stratégia keretén belül. Ezen felül persze egy sor további eseményen vettünk részt, találkozón vettünk részt. Azt hiszem külön ki kell emelnem, hogy nagyon fontos volt, hogy koherensek voltunk a delegációban. Az ipari és az agrár, agri szakbizottság küldötteivel együtt mentünk, és ilyen módon a parlament egységes véleményt tudott megfogalmazni, nem három szakbizottság, három partikuláris véleményét. Ennyit szerettem volna bevezetőképpen mondani, mindenki megkapta a jelentést. Kérdezem, hogy bárkinek a delegáció tagjai közül van-e kiegészítendi valója. Fizasz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek önnel, hogy valóban ez egy nagyon érdekes munka volt és kezdeményezés. Cine Begin úrral együtt ott voltunk Genovában, ellátogattunk a kikötőbe, egyeztettünk a kikötői hatósággal, a környékbeli vállalkozókkal. A véleményben nagyon fontos kiemelni a vámokkal kapcsolatos problémát, a kikötő függvényében más és más vámszabályok érvényesülnek, vannak eh, jellegzetes olasz termékek, mint például a spagetti és, és egyes olasz sajtok, amelyeket eh, a Fülöp-szigetekről vagy az Egyesült Államokból eh, importálnak, anélkül, hogy ellenőriznék az eredet megjelölést. Erre megoldást kell találni és megint kollégával szeretnénk bemutatni egy javaslatot egy meghallgatásra, amelynek a témája a földközi tengeri kikötők közötti összekapcsolódásnak a lehetőségei, illetve az a kiegészítő jelleg, amely a különböző kikötők között érvényesülhetne. Ez egy olyan kezdeményezés, amit nem sokára szeretnénk majd bemutatni. Köszönöm. Ja, Dankeschön, Frau Desanes. Köszönöm, Desanes asszony. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais... Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdésem lenne azon képviselők irányába, akik Genovába jártak a kikötőben. Milyen a valós tartalma az ellenőrzéseknek. Az élelmiszereket valóban ellenőrzik, a földrajzi jelzéseket szintén megvizsgálják-e, és milyen mértékű az élelmiszereknek az aránya, amelyek nem konformak, nem megfelelőek, és a földrajzi jelzések tekintetében sem azok sem minőségi szempontból. Köszönöm szépen, ezeket a válaszokat megkapom. kérnék szépen. Pardon. Si es cierto que... Valóban vannak alkalmak, amikor nem úgy hagyják végre az ellenőrzéseket, ahogy kellene. Nagyon sok múlik a termék jellegén, és sokszor csak próba szerencse jelleggel, tehát csak egy mintát vizsgálnak meg, nem lehet tételesen minden terméket megvizsgálni. És ez a téma nagyon lényeges már, mint az eredet megjelölések témája, és ez nem csak a genovai kikötőt érinti, hanem minden európai kikötőre vonatkozik ez a probléma. Most nem emlékszem, milyen fajta sajtról volt szó, de mutattak nekünk olyan szállítmányokat és olyan dokumentumokat, amelyek ilyen sajtókkal voltak kapcsolatosak, és ezeket bizonyos európai kikötőkben beengedik Európába, holott olyan megnevezést viselnek, amelyel ezt nem szabadna megengedni a jövőben. Részletes munkát kell végezni ezzel az ellenőrzési témával kapcsolatosan, megakadályozandó, hogy ezek a termékek, amelyek gyakorlatilag európai termékeket hamisítanak, szabadon bejussanak az európai piacokra a kikötőinken keresztül. Mm-hmm. Yeah. Um, Ich finde den, den Gesichtspunkt, den Herrn Fisas a Fizasz kollega által felvetett ötletet nagyon jónak tartom. Mégpedig, hogy a vám ügyintézés és a kikötői eh, forgalom kérdését a TRANS szakbizottsággal közösen tűzzük egyszer napi rendünkre. Másodszorban pedig Deszáris asszony, az írásos jelentésben egy-két szere, szám szerepel például hogy a hamis termékek 97%-a egy országból származik, minnyáján tudjuk melyikből, de még egy-két további adatot elküldünk majd önnek. Kérje bárki még a szót, van-e bárkinek észrevétele a milánói genovai delegációs úttal kapcsolatban? Úgy tűnik, hogy nem. Akkor most megszakítom az ülést 6 percre. Gut. Mm, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit. Kedves képviselőtársaim, újra megnyitjuk az ülést, és a 11. napi rendi pontról megkezdjük a szavazást arról a kérdésről, hogy megkezdjük e a háromoldalú tárgyalásokat a konfliktusból származó nyersanyagok tekintetében, illetve hogy ki legyen a delegáció tagja. Egyszer elhalasztottuk ezt a szavazást, időközben az elnökök értekezlete foglalkozott a kérdéssel, és úgy döntött, hogy kövessük, folytassuk a hagyományt, és kezdjük el a háromoldalú tárgyalásokat. Mindenki megkapta a szavazólistát, mind ami a trialógus kezdetét illeti, mind ami a delegáció összetételét illeti. A házszabály 73-as cikkem szabályozza a, ezt a kérdést, tehát a tárgyaló delegációk, illetve a trialógus kérdését, hogyan áll össze a tárgyaló delegáció, eh, hogyan tárgyaljon és hogyan tájékoztassa a szakbizottságot, és itt van szó arról is, hogy a szakbizottság tagjainak többségének szavazatára van szükség ahhoz, hogy megkezdhessük a háromoldalú tárgyalásokat, illetve hogy elfogadjuk a listát. Tartsunk most egy próba szavazást. Remélem mindenkinél ott van a szavazókártyája, elektronikusan szavazunk, és egy próba szavazást nyitok most meg. Ich habe hier 39 Stimmkarten. 39 szavazókártyát látok, 39 kolléga szavazott. Le is zárom a szavazást, a próba szavazást. Rendben van. Nos, akkor megkezdjük a vadú szavazást. Szavazzunk tehát a háromoldalú tárgyalások megkezdéséről, illetve a tárgyalócsapat összetételéről. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Und die Abstimmung ist Lezárom a szavazást. 24-en szavaztak a tárgyalások megkezdése mellett, és 15-en tartózkodtak. akkor így járunk el. Már is tovább megyünk, a 12-es napi rendi pontról kezdjük meg a szavazást. A Trade Facilitation Agreement-ről szóló um, állásfoglalás indítványról szavazunk, 18-as módosító. Ki támogatja, ki van ellenem kitartózkodott, elutasítva. 19-es mellettem, ellenem, tartózkodott-e valaki, elutasítva. 21-es mellettem, ellene, tartózkodás, elutasítva. 20-as mellettem, ellene, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 22-es ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elutasítva. 23-as módosító mellettem, ellene, tartózkodás, elutasítva. Egyes kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es módosító mellette ellene tartózkodás. Még egyszer kérem, egy picit jobban mutogassanak, hölgyeim és uraim. 34-es, ki támogatja? Ki ellenzi? Á, megy ez. Tartózkodás. Elutasítva. 35-ös. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39-es ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott elutasítva. 25-ös ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott elutasítva. 26-os ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott elutasítva. 28-as ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodott elutasítva. Kettes kompromisszumos módosító mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös módosító ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elutasítva. 46-os mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. Hármas kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös, 50-es mellette, ellenem tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszumos módosító mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszumos módosító mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 60 os módosító mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 7-es kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 66-os mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. Deve 1-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. Deve 2 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Deve hatos mellettem, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Deve hetes mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. Hármas módosító mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas módosító mellettem, ellenem, Hát ellenőrizzük ezt le. Nyolcas. Megnyitom a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. Aber da haben sich aber ein paar undeutlich ausgedrückt hier. Also angenommen. Ja, Elfogadtuk. Tízes módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? kitartóskodott, elfogadtuk. 11-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 12-es mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellettem, ellene, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 13, you need to vote. Ah, okay. Also ich habe den Änderungsantrag 13. A 13-as módosítót nem vettem észre, erről szavaznunk kell. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 16-os, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es, kitámogatja, kiellenzi kitartóskodott, elfogadtuk. Most pedig elektronikusan szavazunk az egész szövegről. Megnyitom a végszavazást. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 29 igen, 4 nem és 6 tartózkodás mellett elfogadtuk a jelentéstervezetet, gratulálok az előadónak. Most pedig a 13 os napirendi pontról szavazunk, Arról van szó, hogy a trade facility megszavazzuk-e vagy sem. Elektronikus szavazás, végszavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 33 igen, 4 nem és két tartózkodás mellett megszavaztuk. Köszönöm a gyors szavazást. A következő napirendi pont előtt egy negyen órával vagyok. Kérem, ne szaladjanak el, 10 óra 30-kor folytatjuk a meghallgatásunkat. Emberi jogok a partneri szerződésekben. Köszönöm.